Oh, colleagues, thank you very much. I asked you to be here on time. It's me who holds you up a bit, so apologies for that. Kedves kollégák, elnézést, én kértem mindenkitől, hogy időben érkezzen meg, és a végén én kések. Hát ez tarthatatlan, de próbáljunk ne nagyobb késedelmet szenvedni a szavazással. Vannak hosszabb szavazásaink, de hát vannak itt kompromisszumok is. Első civil társadalom szűkülő mozgásterének kezelése a fejlődő országokban. Ez nagyon fontos kérdés Afrikában, ezt hallhattuk, ezért örülünk annak, hogy erről a jó jelentésről szavazhatunk. Teresa Jimenez Beferil pedig röviden beszámol erről. Before we vote. Well, yes, uh, uh, as you know, uh... Igen, mint ahogy mindenki tudja, ez egy olyan jelentés volt, amihez nagyon sok módosítás érkezett, és egyáltalán a téma rendkívül sok port kavart fel. A civil szervezeteket is nagyon érdekli, mert meg kell nekik is mondanunk azt, hogy Európa nem csak a nagy donor a fejlesztési politika területén, hanem a civil szervezeteket is támogatni kívánjuk, már csak azért is, mert nagyon sok civil szervezet, vagy emberi jogi jogvédők, újságírók rossz helyzetben vannak, és mi be kell bizonyítsuk azt, hogy támogatjuk őket. Segítjük őket. Szerintem nagyon sok kompromisszumot tudtunk kidolgozni, ez jó volt, ennek örülhetünk, és az alapvetően egy hajóban evezünk mindannyian. mindannyian ugyanazt gondoljuk. A jelentéstevők, árnyék jelentéstevők mind egyetértettünk, úgyhogy szeretném megköszönni az ő munkájukat is, és mindazoknak köszönöm a hozzájárulását, akik módosításokkal javították a szöveget, de hát az asszisztenseknek és mindazoknak is szeretném megköszönni, akik segítették a munkámat és aztán a plenárison októberben kerül majd napirendre. Köszönjük szépen, kezdjük egy próbaszavazást. It's working, so can everybody just press a button? Um, I hope everyone's got their voting cards. Mindenkinek megvan a szavazókártyája. Én nagyon nehezen találtam meg, de aztán végül csak előkerült a fiók mélyéről. Akkor lássuk ezt a próbaszavazást. A szavazást megnyitom. Has everybody voted? Yes, the vote is closed. Sikerült mindenkinek szavaznia? Nézzük csak a számokat, mert a számok nem hazudnak. Charles nem működik a szavazókártya, próbálj a szomszédos szavazógépet. Dès que je mets la carte, ça vire au rouge. Ha bedugom a kártyát, azonnal piros színűre vált. Megpróbálom fordítva? Nem, így is. Ah, je mis des deux côtés. Mindkét oldalról megpróbáltam. Non, je, je mets avec le, le chip en bas. Est-ce qu'un technicien peut s'occuper de, de cet objet Technikus tudnánk keríteni az ügyben? We'll, we'll add you in until your voting machine is fixed.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 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Compromise 13. 13-as e mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 82-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 84-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 89-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 91-es módosító két részben első rész mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a 91-es módosító első felét, a szavazást megnyitom. Has everybody... Mr. Ventas is red. Mr. Ventas is red. Oh, no, that's, that's his problem. Um, has everybody voted. The vote is closed. And it's carried. Elfogadtuk. Okay. Um, part two of 19. 91-es második részeinél tartunk mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 98-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 99-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 101-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 108-as mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 108-est. Has everybody voted? The vote is closed. Szavazást lezárom, és ezt elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 114-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 115-ös mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük elektronikusan a 115-öst. As everybody voted? Votes closed. And is carried. Compromise 19. 19-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 104-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 105-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 106-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 119-es mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 119-est. Szerintem elfogadtuk, de a biztonság kedvéért ellenőrizzük, kedves kollégák. Ha mindenkinek sikerült leadni a szavazatát, akkor a szavazást lezárom és megállapítom, hogy elfogadtuk. 121-es mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 121-est is elektronikusan. Mindenki látta a szavazatát, akkor lezárom, és sajnos nem fogadtuk el. 123-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 130-as módosító mellett ellen tartózkodik, elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 135-ös mellette ellen ellenőrizzük a 135-öst. Elektronikusan szavazás lezárom, elfogadtuk. 137-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 138-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 139-es mellette ellene tartózkodik. Szerintem nem fogadtuk el, de ellenőrizzük a biztonság kedvéért 139-es. Szavazást Lezárom, valóban világos, hogy nem fogadtuk el. 141-es, nem, bocsánat, 140-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 141-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 148-as mellette ellene tartózkodik. Elektronikusan ellenőrizzük a 148-as. Has everybody voted? Votes closed. Mindenkinek sikerült leadni a szavazatát? Nem fogadtuk el. 149-es mellette, ellene. Nem fogadtuk el. 154-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 155-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 156 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 5-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 32-es módosító mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük elektronikusan a 32-est. Szabadást lezárom, és elfogadtuk. 36-os és 37-es megegyeznek mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. 42-es módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kilences kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 54-es módosító mellett ellene tartózkodik, 55-ös bocsánat mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk, 1-es módosító mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk, 1-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 4-es módosító mellette ellene elfogadtuk, 5-ös mellette blogban próbáljuk meg, 4-től 15-ig nem. Jó, gyorsan. Ötös mellette, ellene, elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene. Hetes még egyszer mellette, ellene, ellenőrizzük elektronikusan. Szóval lezárom elfogadtuk. 8-as mellette ellene elfogadtuk. 9-es mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan a 9-est. Szavazást lezárom. Elfogadtuk éppen, hogy 10-es mellette ellene elfogadtuk. 11-es mellette el van a ellenőrizzük elektronikusan. 11-esnél tartunk tehát. Elfogadtuk. 12-es mellette. Elfogadtuk. 14-es mellette ellene. Elfogadtuk. 15-ös mellette ellene. Elfogadtuk kettős kompromisszum mellette, ellene. Elfogadtuk. 18-as módosító mellette, ellene. Elfogadtuk. Szavaznunk kell a DROASZ szakbizottság véleményéről. Hármas bekezdés, részenként szavazunk három részben. Első rész mellette, ellene, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodást ellenőrizzük a második részt. Elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene. Szerintem ugyanaz az arány, de ellenőrizzük az biztonság kedvéért, tehát harmadik részről szavazunk elfogadtuk. Négyes bekezdés mellett ellen elfogadtuk, ötös bekezdés értelmét veszti, legalábbis az első rész, úgyhogy csak a második részről kell szavaznunk. Mellette ellene elfogadtuk. Hetes bekezdés mellette ellene. Bocsánat, két részben? Ja nem, első rész értelmet hogy csak a második részről szavazzunk, így világos mellette ellene ellenőrizzük. A hetes bekezdés második részéről elektronikusan szavazzunk. Elfogadtuk. Tízes bekezdés mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan. Everyone voted. The vote is... Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Nincs más hátra, mint a záró szavazás. Év szerinti szavazás természetesen, az így módosított jelentés egészéről. Szavazás lezárom. Óriási többséggel elfogadtuk, gratulálunk az előadónak. Gratulálunk, Teresa. Thank you very much for that. Köszönöm szépen. Okay. Colleagues, we're now going to vote on the budget. Rendben, akkor következik az uniós költségvetés. Különböző uh, sorokról, költségvetési sorokról fogunk beszélni. Sárnak át is adom a szót. Köszönöm szépen. Két megjegyzésem lenne. Azzal kapcsolatban, amiről szavazni fogunk. Röviden szeretném volna ismételni, ismertetni azt, hogy bizonyos módosításokat miért nem tudtam támogatni, még akkor sem, hogyha a legtöbbet alapvetően támogatom a céljaikat, illetve a mögöttes értékrendet tekintve, de gyakorlatilag az a helyzet, hogy a pénzügyi keretbe ezek nem férnek sajnos bele. Márpedig ugye ahhoz tartanunk kell magunkat pragmatikus, realista megközelítésre van szükség, mert különben úgy is leszavaznak minket a tagállamok. Ezért a bizottsági eredeti határszámokat állítottuk vissza, ezeket egyébként a tanács is támogatta, a négyes fejezetben pedig további összegeket kívántunk adni a humanitárius ügynökségnek, és megpróbáljuk a reproduktív egészséghez való jogban csorbát szenvedett az Egyesült Államok visszalépése miatti problémákat kompenzálni. Mindezt a mostani nagy kihívásokra figyelemmel. Két szóbeli módosításról is beszámolnék még, amelyek tulajdonképpen nem változtatnak semmit. A 205-ös, az együttműködés Afganisztánnal, hoz, hozzátenném azt is, hogy Afganisztánnal való a fejlesztési együttműködés. Ami pedig a 21.02.06-ost illeti, ugyanezt a módosítást szeretném itt is beszúrni, tehát arról van szó, hogy fejlesztési támogatásokat kívánunk nyújtani, mert nem akármilyen együttműködésről van itt szó, hiszen nagyon sokféle együttműködésről beszélhetünk, de mi itt kifejezetten a fejlesztést szeretnénk hangsúlyozni. Ennyit kívántam elmondani előjáróban, és azután majd a kollégák megértését kérve, még ha haragszanak is rám, remélem, hogy megértik. Rendben, akkor legyünk világosak, hogy mi is történik. A kettes oldalon található ez, tehát a második oldalon a 21.02.05-ös, amely az Afganisztánnal való együttműködés, és a 21.02.06-os, amely pedig a Dél-Afrikával való együttműködésre vonatkozik. Mind a kettőnél a fejlesztési együttműködés kifejezést szeretnénk befűzni. Ennyit szeretnénk tehát hozzátenni. Erről szól a szóbeli módosítás, és természetesen reménykedhetünk abban, hogy a kollégák is értik ezt. Rendben. Akkor kedves kollégák, ezután a szavazás után egy állásfoglalásról fogunk vitázni, de most a költségvetési sorokra vonatkozik majd a szavazás, az általános vita az utána következik. Tehát mondjuk azt, hogy a politikai része a 11-es napirendi pont alá tartozik. Most a 9-es napirendi pontnál tartunk, szavazás. Mindegyiknek elég hosszú a címe, minden egyes sornak, úgyhogy azt hiszem, hogy a DEVE számok alapján fogom mondani. 59.04 korráó, egyesével haladunk, tehát 5902 a második oszlopban található ez, ezt a számot fogjuk használni a szavazásnál mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. A következő megint csak Koreó, 58-99 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 58-98 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 58-52 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 58-51 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 58-50 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 58-53 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 58-54 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 59-02 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 58-55 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 5901 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 5900 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 5857 mellette ellene tartózkodók, ezt leellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, egyes szóbeli módosítás a jelentéstevőtől mellette, ellene tartózkodók, leellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Következő 58-58 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Következik az 5861 a szóbeli módosítással együtt mellette ellene tartózkodók elfogadva. 58-91, megint csak a szóbeli módosítással együtt, mellette ellene tartózkodók elfogadva. 58-65 mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom. Tehát 58-65-ösről szavaztunk. Rendben, lezárom a szavazást. Ezt előről kezdjük. Előről. 58-65, méghozzá géppel, elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 5909 mellette ellene tartózkodók. Úgy látom, senki sem jelzi. Tehát még egyszer 5909 mellette ellene tartózkodók, ezt is leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom a szavazást, elutasítva. 58-60 mellette ellene tartózkodók. Ezt is leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Épp hogy. 58-96 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 59-07 mellette ellene tartózkodók elutasítva, kettes szóbeli módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva, következik az 58 08-as mellette ellene tartózkodók, ezt leellenőrizzük, megnyitom a szavazást, Korráó úrmódosításával kapcsolatban. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom. Elutasítva. 58 60 3 elfogadva 58-94 mellett ellen tartózkodók elutasítva 59-06 Mellettelen ellen tartózkodók elutasítva, hármas szóbeli módosítás, illetve visszatérünk az előzőre, tehát ez az 5906-os volt, vagy még az az előttire utal? Gyakorlatilag a második oldal végén tartunk. 5906-osról szavaztunk, és ezt elutasítottuk. Látod már, Tereza, hogy hol vagyunk? kérje segítséget a szomszédodból. A második oldal alján tartunk. Most jön a hármas szóbeli módosítás mellette, ellene tartózkodók, leellenőrizzük. Mindenki adta a szavazatát? Lezárom a szavazást? Elfogadva. 5889 harmadik oldal teteje, tehát 5889, 5889 58-89, Payon, Leeds, és így tovább. Mellette ellene tartózkodók leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 5866 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 58-95 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 58-86 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 58-70 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 5867 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 5885 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 5869 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 5871 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 5872 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 5882 mellette ellene tartózkodók leellenőrizzük, 58-82. Hahó ébresztő. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 58-83 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 58-84 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 58-75 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 58-76 mellette ellene tartózkodók elfogadva, illetve ez okafogyottá vált, 58-97 következik, mellette ellene tartózkodók leellenőrizzük, 58-97-es korráóféle módosításról. Elfogadva. 5881 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 5878 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 5879 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 5903 mellette ellene tartózkodók leellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát? Elutasítva. 58-80 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 58-92 mellette, ellene nem mutatják, 58-92 mellett ellene tartózkodók elfogadva, 58-73-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 58-74 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 59-05-ös mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük, 59.05-ösről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva, elutasítva. es mellette, ellene, leellenőrizzük, 5877, lezárom a szavazást, elfogadva nincsen végső szavazás, mert az majd egy másik napi rendi pont alatt lesz, és ezzel lezárhatjuk a mai szavazást, és következhet a 11. napi rendi pont, amelyik az Európai Unió pénzügy 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére vonatkozik tehát most lezárom a szavazásokat, nincs több szavazás, el kell mennem az Egyesült Királyságba, úgyhogy átadom az elnöklést az alelnökünknek a következő néhány napi rendi pontra vonatkozólag. És holnap ne felejtsük el, hogy egy meghallgatás lesz az Aid for Trade témájában. Úgyhogy kérem, aki elmegy, az halkan tegye ezt meg és akkor a jelentéstevő beszélhet. Okay. Dear colleagues, let... Kedves kollégák, folytassuk a munkát. Szeretném elmondani azt, hogy egy órával ezelőtt tájékoztattak engem arról, hogy le kell vezetnem ezt az ülést, tehát nem igazán készültem fel erre de mivel nagyon jók az elnöki közlemények, az elnök feljegyzései, amit a titkárság állított össze, remélem, hogy ezek alapján sikerül majd levezetnem az ülést. Megszavaztuk a módosítókat a 2018-as pénzügyi vonatkozó költségvetés esetében a tanács nak adott verzió kicsi mértékben különbözik attól, amit megszavaztunk. Nagyon fontos az, hogy lássák mindezt. A bizottságunk véleményt fog megfogalmazni a 2008-as költségvetéssel kapcsolatban, és ez majd megjelenik egy állásrólásban is, amit a Költségvetési Bizottság fog megfogalmazni. A 2018-as költségvetési évre vonatkozó jelentéstevő Gőrenc kollega, és ő egy véleményt fogalmazott meg, és arra kérném őt, most hogy ezt mutassa be nekünk. Euh, euh, Igen, nagyon nehéz összefoglalni azt, ami a jelentésemben szerepel, mert már ez a jelentés is roppant rövid. Akkor lássuk, hogy mik a legfontosabb elemei az Európai Bizottság jól tette, hogy 2030-ig eh, ez maradjon a fejlesztésre szánt eh, GDP arányos összeg. Az európai fejlesztési politikai konszenzushoz azonban egy módszerre is szükség van. Soha nem sikerült ugyanis ezt elérnünk, a módszert kellene kitalálni végre, hiszen eddig ilyen nem volt. Ehhez a bizottsággal és a tanácssal kell megállapodnunk annak érdekében, hogy ezt a célt elérjük parlamenti segítséggel. Azért érek ki újra erre, mert a trialógus során sok mindent nem tudtunk meg arról, hogy a tanács és a bizottság hogyan kívánja ezt elérni. A célt elismerték, de hát kevéssé mentünk részletekbe ez ügyben. Ez tehát az első megjegyzésem. Második, a humanitárius válságok száma egyre nő, ismertebbek és elfelejtettebbek váltják egymást, de ezek egyre több embert érintenek a fejlődő országokban, és hát nyilván mi nem ülhetünk öbetett kézzel, amikor ennyi ember szenvedését látjuk. A nemzetközi kontextus fejleményeit figyelembe kell bennünk. A Global Gag szabály Trump elnök úrra utalok itt, meg kellett kettőznünk az előfeszítéseinket a költségvetés szempontjából, mert csomó felépést, például a reproduktív egészség ügyében az Amerikai Egyesült Államok nem hajlandó finanszírozni ezeket a kiadásokat. Próbáljuk itt a kárenyhítést saját pénzeink megkötözésével elérni. Az európai fejlesztéspolitikai konszenzus értelmében a migrációs politika egyáltalán nem európai politika. És mivel nem európai politika, nem igazán értem, nemzeti politika, nemzeti e, finanszírozás, európai politika, európai finanszírozás. Ez az alap elv, ez ügyben világosan kell fogalmaznunk. Remélem, hogy az Európai Bizottság ezt az elvet elismeri, és a tagállamokat is rá veszi ennek a betartására. Végezetül újra elmondom, szerintem szükség van arra, hogy világosan fogalmazzunk az ügyben, hogy a négyes költségvetési fejezetben szereplő pénzek, a fejlesztéspolitikai pénzekből csak fejlesztéspolitikát lehet és szabad megvalósítani. Egyértelmű, hogy az erre a célra elköntött pénzeket nem lehet másra el különíteni. Azt hiszem, hogy ezt egyértelműben ki kell mondani, és egyértelműben meg kellene, hogy jelenjen a kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatok tekintetében is. Ennyi szerettem volna röviden elmondani. Köszönöm. Now... Köszönöm szépen. Most pedig először is az árnyék tevő következnek. Paul Rübich elsőként. Szeretnék Görenc kollégának köszönetet mondani, mert a fejlesztési költségvetés az Európai Unióban rendkívül fontos, és az elmúlt években láthattuk azt, hogy nagymértékben megváltoztak a prioritások, és ezért az, elképzelés az, hogy a fejlesztési politikában is új súlypontokra van szükség, és ez így helyes is szerintem. A fejlesztési politika nem elválasztható a migrációs politikától, főként az olyan területeken, ahol háború dúl, nagy problémák vannak, az emberi jogokat itt meg kell védeni, és ezért azokban az országokban, ahol nagy konfliktusok vannak, ott rendkívül fontos a fejlesztési segítségnyújtás. A bevándorlás kapcsán figyelni kell arra, hogy ez rendezetten menjen végbe, ez nem csak a határokon történő ellenőrzést illeti, és nagyon fontos az, hogy legyen visszatérítési megállapodás is, hogyha ezeket megkötik, akkor azokat be is kell tartani. Ezért én azt mondom, hogy azok az országok, amelyek velünk jól együttműködnek, azok kapjanak többet, az Európai Unió és azon, az, azon országok között, ahol működik az együttműködés, akkor ki kell építeni az eszközöket, de azok az országok, amelyek nem működnek együtt az EU-val, és amelyek konfliktusban állnak az EU-val, ahol a kormányokban nem lehet bízni, ott csökkenteni kell az eszközöket. Tehát ott, ahol jól működik a dolog, ott növelni kell az eszközöket, ahol nem, ott csökkenteni kell. Szerintem ez bizonyos kormányok számára ösztönzés lehetne, hogy jobban együttműködjenek velünk. A másik dolog, ami problémás, Trump elnök visszavonta a pénzügyi támogatást, visszavonul ebből, és mi ezt kommentár nélkül vesszük, akkor szerintem ez egy ösztönzés lesz. Trump más dolgokból is ki fog majd vonulni, és nekünk kell majd megfizetni a számlát. Nem lehet az, hogy az európai adófizető fizessék meg azt a számlát, amit Trump nem akar megfizetni. Összességében itt arról van szó, hogy súlypontszerűen kell foglalkoznunk azokkal a témákkal, ahol Európának jó tapasztalatai vannak, például energiapolitika, a az ivóvíz biztosítása, ha azt látjuk, hogy mennyien halnak meg, amiatt, hogy még a kórházakban sem elérhető a tiszta víz, akkor látnunk kell azt, hogy itt van felelősségünk. Nagyon fontos az, hogy az, a vállalkozókat, a KKV-kat e, támogassuk. Korábban csak a fogyasztásra koncentráltuk, nem pedig a produktív képzésre, főként a fiatalok esetében, ezekre is súlypontot kell helyeznünk, és úgy vélem, hogy Görenc kollégával együtt itt egy jó megoldást tudunk találni, és még egyszer köszönöm neki. Rendben, mondja az elnök, Vincent Pejlon következik. Köszönöm szépen, én is szeretném megköszönni Charles Görencnek a munkáját, és alapvetően nincsenek nehézségek közöttünk mert egyetértünk a legfontosabb kérdésekben, főként abban, hogy tulajdonképpen azok az országok, amelyek a legjobban működnek, azok szép lassan ki lehet őket vezetni az uniós programokból. Még akkor is, hogyha ezekben a politikákban nem kellene túlságosan messze menő célokat megfogalmazni, Dél-Afrikával kapcsolatban én azt gondolom, hogy egy kicsit azért okosabban kellene megközelíteni a kérdést, már csak azért is, mert tavaly ugye nagy nehézségek voltak. A két fontos prioritást a kettes és a hármas bekezdésben a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatban támogatjuk. Ez azért is fontos, mert az Egyesült Államok ugye kilépett világszinten ebből a támogatási rendszerből. Lenne néhány dolog, amit tisztázni kell. A legfontosabb cél továbbra is a szegénység megszüntetése marad, és ilyen szempontból a migrációs kérdéseket nem a fejlesztési alapokból kellene pénzelnünk, de itt van egy másik téma, ami a biztonság kérdését illeti. Itt látjuk, hogy egy nagyon kemény tendencia mutatkozik, és amikor a külpolitikai orientációkat figyeljük meg bizonyos nagy tagállamoknál, akkor azt is láthatjuk saját hazámmal kapcsolatban is, hogy tulajdonképpen a fejlesztési összegek csökkennek állandóan. És különböző biztonsági jellegű programokat kívánunk inkább támogatni. Tehát erre nagyon oda kell figyelni, ez talán a legalapvetőbb kérdés. Másodszorban pedig mindenképpen világosabban kellene megfogalmazni a négyes bekezdést. Én alapvetően egyetértek a mögöttes értékrendel, de azért vannak nemzeti kompetencián felül európai kompetenciák is a migráció területén, és itt mindenképpen meg kellene mondani fehéren, feketén, hogy miről van szó. Az, hogyha újra nemzeti kézbe adjuk vissza a migrációs politikát, az semmiképpen sem előrelépés uniós szempontból, úgyhogy itt pontosabban kell fogalmazni. Ezen kívül pedig emlékeztetnénk még egyszer arra, hogy a stabilitás, illetve a béke teremtés nem szabad, hogy a fejlesztési összegekből valósuljon meg, vagy hogy e-, ebből támogassuk. Ilyen szempontból kellene megfogalmazni ezt is, aztán ne felejtsük el a Brexit hatását mindenre, amely 15%-át teszi ki a fejlesztési összegnek, és aztán itt van a Afrika alap, és ezzel kapcsolatban már az Európai Parlament többször is elmondta, hogy miről van szó. Fontos lenne további pontosításokat eszközölni, hogy világosan lehessen érteni a leírtakat. Köszönöm. Okay, thank you. And Heidi Hautala next. Köszönjük Heidi Hautala a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Fontosnak tartom én is, hogy a Költségvetési Bizottság irányába egyhangú, egyértelmű üzenetet küldjünk, és a legfontosabb kérdésekre koncentráljunk. Hat pontot emelt ki az előadónk, ezek kiválóak. Én igazából nem látom okát annak, hogy ezen változtassunk. Másképp is meg lehetne fogalmazni, de hát akkor lehet, hogy elsikad az üzenet. Az egyetlen további dolog, amit én megemlítenék, ez az Trust Fund, tehát az Afrika alap felhasználása. Egyre újabb ilyen európai alapok jönnek létre. Az Afrika alapról hosszan tárgyaltunk ma délelőtt, és bizony nem sok olyat hallottunk, aminek örültünk volna. Például annak, hogy a tagállamok szinte semmivel nem járultak hozzá ennek a működéséhez, ami pedig a Shell említett témákat illeti, én is fontosnak tartom, hogy megemlítsük, hogy a fejlesztés politikai segítségnyújtás mindig hosszú távú kell, hogy legyen, és legalább a több éves pénzügyi keret szintjén kell tartani a költségvetést. Másodszorban azt is fontosnak tartom, hogy ez a második pontban is megjelenik, hogy soha nem látott humanitárius igényeket valahogy lereagáljuk. A Global Gag Rule, tehát a Trump elnök úr által bevezetett új szabály tekintetében valahogy kompenzálnunk kell a kisebb mértékű amerikai költést. A She Decides, a nődönt kampányt elsősorban a holland miniszter tűzte az eszére, nagyon jó volt, ezt lehetne is hallani. A, nagyon sajnálatos, amit a Trump kormány művel, még rosszabbak, mint a busék voltak, Mexikó politika névre hallgat ez a szörnyedelem. Nagyon keményen kell beszélnünk erről is, a fejlesztés politikai célokat meg kell védenünk, hiszen az Afrika alap erre szolgál. Ezért olyan fontos az ötös pontos szövegben, tájékoztatám a kedves kollégákat, hogy szeretnénk 77 aláírást összegyűjteni, hogy szavazhassunk a penálisan a stabilitás és béke eszköz módosítással kapcsolatban, hiszen ez sem elfogadható szerintünk. Azt is érdemes megemlíteni, hogy 0,7%-os tengeren túli fejlesztési segélyezés mellett elköteleztük magunkat. Ez korábban hiányzott, a konszenzus majdnem megvolt, azt hiszem csak négy kollega szavazott ellene. Köszönjük Heidi! Szeretne még valaki hozzászólni ehhez? Jó rendben. Az Európai bizottság adom meg a lehetőséget. Jana Ladislava DJ Etkótól. Szeretnénk köszönetet mondani az Európai Parlament képviselőinek, hogy a fejlesztés politikai költségvetés szintjét megőrizték. Ennyit szeretem volna elmondani. Köszönöm. Clear. Clear position. from EEA... Azt hiszem ez napnál világosabb. A külszolgálat eh, részéről meg, meg Hussein Hát egyetértünk az Európai Bizottsággal, örülünk annak, hogy az eredeti költségvetési sort támogatják, nincs más hozzáfűzni valom. Köszönöm. Charles Görenc, szeretnéd összefoglalni? Szinte egyhangú véleményt hall, ha, ha, véleményt hallhattunk. Ez a, szinte már aggasztó ez az egyhangúság. Na de hát félre a viccel, röviden akkor reagálnék a kollégák felvetéseire, főként Rübig úr felvetéseire. Ami azt érinti, hogy a hiányos amerikai finanszírozást, mi próbáljuk ezt az űrt betölteni. Nos, ezzel kapcsolatban nem, képzeljék csak el, hogy egy civil szervezet egy konfliktusos területen dolgozik, és vannak mondjuk olyan orvosok, akik a civil szervezetnek dolgoznak, egy nőt próbálnak ellátni, akinek élet-halál kérdése az, hogy beavatkozzanak a terhességbe, hogyha segítségére sietnek, akkor, hogyha tényleg valóban ilyen borzasztó helyzetben van, hogyha segítenek ezen a nőn, ezen az asszonyon, akkor az amerikaiak által támogatható szervezetek listájáról nagyon könnyen lekerülhetnek. Egész egyszerűen véget kell vetni ennek a fajta zsarolásnak. Nem ülhetünk ölbetett kézzel, nem nézhetjük tétlenül, hogy egy terhes asszony életét eh, kockára tegyük. Ha mi nem teszünk valamit, akkor ki fog a segítségre sietni? 10-12 évvel ezelőtt, amikor George W. Bush volt amerikai elnök, véget vetett a ENSZ eh, alapfinanszírozásnak azért, mert Kínában az abortuszt támogatták annak érdekében, hogy a növekedést, a demográfiai robbanást ellenőrzés alatt tartsák. Akkor ezt az elképesztő lépést azzal indokolták az amerikaiak, hogy egy fillért nem adnak annak az ENSZ szervezetnek, amely egyébként a kétségbeesettek, elesettek eh, egészségének a megóvását tűzte zászlajára. Rübig úrnak tehát ennyit mondhatok. Ez általában nem pótoljuk valaki másnak a helyét a donorok között, de hát nem szabad engedni az amerikaiak ilyen irányú zsarolásának. Az európai politika kapcsán folyó vita részben megkérdőjelez egyes európai kompetenciákat, Másrészt viszont egyes tagállamok a szolidaritásnak a legapróbb jelét sem mutatják a többiek szemben. Itt mondjuk Görögország vagy Olasz, Olaszország a szolidaritásunkra szorulna, de nagyon sok tagállam erre az egészre fittyet hány. Szerintem ez az igazi probléma, el kell odáig jutnunk, hogy minden tagállam szolidáris legyen, költségvetési szempontból is a többiekkel, hiszen közös finanszírozásra és közös fellépésre van szükség, hiszen így lehet csak a frontvonalban lévő tagállamokra nehezedő ö, nehézségeket ö, valahogy enyhíteni. Qui, qui arrive, qui entre euh, dans leur pays. Euh, donc absolument d'accord. Tehát egyetértek azzal, hogy ezt pontosítani kell. A tanács a gyenge pont, a tagállamok ülnek ugye a, család, a tanácsban, és egész egyszerűen ők mindenre nemet mondanak. Hautala asszony, amit mondott, azzal pedig egyetértek. Azt hiszem, hogy ezzel reagáltam is mindenre, amire érdemben reagálhattam. Szeretném, hogyha nem csak a migrációról szólna ez a vita. Van valami azonban, ami engem aggaszt, és ezt azt hiszem a kollégák, a trialóguson résztvevő kollégák többsége osztja ezt az aggodalmamat. Ez pedig a következő. A fejlesztés politikai segélyek mint hogyha mindenre felpróbálnánk eh, használni a migrációs kérdésekre nincs elég pénzünk, nyúljunk a fejlesztéspolitikai segélyekhez, a biztonságpolitikára nincs elég pénzünk Afrikában, akkor megint az európai fejlesztéspolitikai eh, alaphoz nyúlunk. A határvédelemre nincs elég pénz, akkor megint a fejlesztéspolitikai pénzekhez nyúlunk. Ezt mindenképpen szeretném elkerülni, mert ez nem fog működni, és itt mondott valamit Rübig úr, amiről érdemes lenne én, én alaposabban is beszélni. A kondicionalitás, tehát hogy mit vár a bizottság a kedvezményezettektől, többet adunk azoknak a tagállamoknak, akik például a menekültek visszafogadása terén jobban együttműködnek a bizottsággal? Én ezt nem látnám szívesen, mert pont a legszegényebbek eh, kapnának így kevesebb támogatást, akik igazából nem felelősek. Ők a legkevésbé felelősek azért, hogy eh, ennyi ember akar elhagyni az országot. Tehát ez egy olyan vita, amit most nem tudunk itt lefolytatni. Szerintem ezt majd később kellene, mert ez egy elvi kérdés. Beszélünk már erről többet, de előbb-utóbb nem kerülhetjük el azt, hogy ezt külön valahogy napi rendre tűzzük. Köszönöm. Deadline for amendments to this Köszönöm szépen. Jó, um, szeptember 5-én 12-ig kell beadni a módosításokat, és uh, szeptember 25-én fogunk majd szavazni erről a napi rendi pontról. Következő egy kicsit bonyolultabb dosszié bizottsági javaslat az energia irányelv Rikászt verziójára, mint más irányelveknél is ez így van, ez csak az Európai Unión belülre vonatkozik, ugyanakkor ennek hatása van a fejlődő országokra is. Például arra gondolok, hogy a bioüzemanyagok termesztésére lehet hatása, aztán a különböző élelmiszeripari válságok, illetve az alapélelmiszerek árának növekedése, élelmiszerbiztonság is ide tartozó kérdés, ez lehet következmény. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy a javaslattal kapcsolatban egy véleményt kívánunk írni, Természetesen más szakbizottságok is szerepet kaptak ebben az ENVI és az INTE részéről. Ugyanakkor problémák adódhatnak ebben a témában fejlesztési szempontból is. Loren Marcellézi aki előkészítette a javaslatot, nagyon sok módosítást tervezett a bizottsági javaslathoz képest. Lehetnek itt befogadhatósági kérdések is néhány módosítással kapcsolatban. Ennek az az oka, hogy a Rikászt irányelvek kapcsolatban a parlamenti módosítások csak azokra a részekre terjedhetnek ki, amelyek konkrét változásokat jelenne, jelentenek. A második ok emögött az, hogy ebben az esetben az ITRE, ugye a felelős szakbizottság, és egy másik szakbizottság, az ENVI kapott ugyanennek a témának a másik részére külön kompetenciát. Lézi úrnak adnám meg a szót, és remélem, hogy a befogadhatósági kérdést is kommentálni tudja. Öné a szó. Köszönöm szépen, hogy megkaptam a szót. Most a megújuló energiaforrásokra vonatkozó irányelv megújításáról van szó. Nagyon fontos az, hogy lássuk azt, hogy a klímapolitika, az energiapolitika az Európai Unióban koherens kell, hogy legyen három dologgal. A párizsi megállapodásra gondolok, tehát hogy tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a másfél Celsius fokos emelkedést ne haladjuk meg, és aztán a másik cél az az, hogy a fejlesztési célokkal, illetve a fenntartható fejlesztési célokkal is összhangba legyen mindez. Tehát így kell kidolgoznunk a klíma és energiapolitikánkat, erre a három pillérre kell alapoznunk. Nagyon egyszerű, hatékony rendszerre van szükség, és maximum 2050-re 100%-ban le tudjuk fedni az energiaigényeinket megújuló energiaforrásokkal. Vannak elszegényedett országok, és nem szabad, hogy rájuk rossz hatással legyen a mi energiapolitikánk, és nem szabad, hogy a biodiverzitás, vagy az élelmiszerhez való jog, vagy a talajminőség rovására menjen a mi politikánk. Jó. Helyi szinten, illetve a déli féltekén egyaránt ezekben kell gondolkodnunk. Európában, az európai kontinensen úgy kell gondolkodnunk ezekről a kérdésekről, hogy közben nem okozunk negatív hatásokat a Föld déli féltekén sem. Aztán fontos a földhöz való hozzáférés az őslakosok számára a harmadik világban, és ez emberi jogi szempontból is fontos, és nemzetközi jogi szempontból is. Láthattuk azt is, hogy az utóbbi években a bioüzemanyagoknak nagyon rossz hatása volt ilyen szempontból, és figyelembe kell venni azt is, hogy a bioenergiának nagyon minimális százaléka kerül be az energiamixbe, Éppen ezért ebben a véleményben egy olyan víziót próbálunk kidolgozni, amelynek értelmében energia és klíma szempontból Európa úttörő szerepet tud vállalni, úgy, hogy közben betartjuk a Párizsi megállapodásban foglaltakat és a fenntartható fejlődési céljainkat is. Persze mindezt úgy, hogy közben a fejlesztési cél, saját fejlesztési céljainknak is meg tudunk felelni. Reméljük, hogy ezeket a célokat Európából ki tudjuk majd terjeszteni a későbbi nemzetközi tárgyalások során másfelé is. Különböző javaslatokat fogalmazhatunk meg, mint például a zöldek, és jó magam is úgy gondoljuk, hogy ambiciózusabbnak kell lenni. Az Európai Bizottság csak 25%-os megújuló energiaforrás célkitűzést valósít meg 2030-ra, pedig mi úgy gondoljuk, hogy inkább 45%-ra lenne szükség, hogyha a párizsi célokat meg akarjuk valósítani 2030-ra vonatkozólag, és kötelező érvényű nemzeti célkitűzések mellett. Aztán a progresszív kivezetése a bioüzemanyagoknak 2030-ra, mi úgy gondoljuk, hogy nem szabad, hogy az élelmiszertermelésre használt földeket a bioüzemanyag termesztésre használjuk. 2030-ra 0%-át kell kitegyék a bioüzemanyagok a szállításban alkalmazott üzemanyagoknak. Tehát fontos a koherencia, és az, hogy a különböző hulladékkezelési irányelveknek is meg tudjunk felelni. Az új bioüzemanyagok, az új generációs üzemanyagokra gondolok, ezek valóban csökkenthetik az üvegházhatású gázokat, és ugyanakkor a fenntarthatósági kritériumoknak, biodiverzitási kritériumoknak is meg tudnak felelni. Ugyanakkor szeretnénk az indirekt vagy közvetett kibocsátást is beszámítani a kalkulációinkba, harmadik világban, és ennek meg kell jelennie a globális kalkulációkban. Emellett szeretnénk olyan kritériumokat bevezetni, amelyek a fenntarthatóságot szolgálják, és figyelembe veszik az energia, növények, illetve a helyi lakosság élelmiszerellátásra termesztett növények közötti arányt. Ilyen szempontból a FAO irányelveire is felhívnám a figyelmet. És végül pedig Európa nem importálhat megújuló energiát konfliktusos zónákból, csak olyan megújuló energiaforrásokat importálhatunk, amelyek az európai és a nemzetközi jognak is megfelelő módon kerültek előállításra. Vannak olyan módosítások, amelyeket szerintem nem fogadhatunk el. A csapatunk most végig nézi az összes módosítást, és fontos az, hogy az ITRE és az ENVI is egymást kiegészítő módon tudják a végső jelentést megírni. Köszönöm. Okay, thank you. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló, árnyék jelentéstevő, Venta úr, Hész úr nevében, igen, Hész úr nevében beszélek, mert nem tudott ma itt lenni, és van néhány megjegyzése a jelentéstervezetre vonatkozólag. A jelentős Unióban kötelező célt határozza meg, a megújuló forrásokra vonatkozik, és ez egy nagy növekedést jelent a 27%-os korábbi célhoz képest. Ugyanakkor arra van szükség, hogy megfelelő befektetés legyen a megújuló energia forrásokba. A 27% megfelelő, megfelel ez a Párizsi Egyezménynek, és a 45% amit javasolt az előadó, túlságosan magas és óriási költségekkel járhat a fogyasztók számára, akiknek meg kell fizetniük ezt a számlát ahhoz, hogy ezt a növekedést elérjük. Ezen kívül az előadó a biomassa energiát szeretné a megújuló források motorjává tenni, és ez így a célkötőzést elérhetetlenné és Sokkal reálisabbnak kell maradnunk, a 27%-nál kellene megmaradnunk, vagy a 30%-nál. A frakciónk nem támogatja az előadó álláspontját, hogy nemzetileg kötelező célokat vezessünk be. A kormányoknak maguknak kell megtalálniuk az útját annak, hogy elérjék az EU célkötözéseit a lehető legköltséghatékonyabb módon. A frakciónk támogatja azt, hogy a 7%-os plafont meg lehessen tartani. Elutasítjuk a bizottság javaslatát, hogy 3,5%-ra csökkentsék ezt a plafont 2030-ig, és azt is elutasítjuk, hogy hogy a, a terméken alapuló bioüzemanyagokat is bevezessék. Mindenképpen az a legfontosabb az, hogy a leghatékonyabb bioüzemanyagokat támogassuk. A cél az az, hogy ne minden bioüzemanyagot egyformán kezeljünk. a megfelelő bioüzemanyagokkal 60%-os kibocsátás lehet elérni, és el lehet ezekkel érni a megfelelési közérőmöket is, és e, ezért e, erre ügyelni kell. A biomassa fontos szerepet játszhat az energia mix szempontjából a megújuló energiaforrásokra vonatkozólag, ezért biztosítani kell azt, hogy a termelés fenntartható legyen. A javaslatot javítani kell annak érdekében, hogy megszüntethessük az administratív terheket, és hogy egyszerűséget érjünk el. A lényeg az az, hogy a fenntarthatóság EU szinten megvalósul, és a tagállamoknak kell sokkal szigorúbb kritériumokat megfogalmazniuk. Köszönöm szépen. Okay, thank you. Any comments from the group? Köszönöm a szocialistáknak, van hozzáfűzni valójuk. Úgy látom, hogy nincsen, bármely más frakciónak esetleg. Mint hogyha én lennék az ALDE elnék előadója. Nos, a nyári szünet miatt nem tudtam igazán közelebbről megismerkedni ezzel a dossziéval, de az világosnak tűnik, hogy nagyon korlátozott szerepe lehet csak a mi szakbizottságunknak ebben a dossziéban. Alapvetően a körzetvédelmi szakbizottságé lesz a munka oroszlán része. Tehát amit Venta úr mondott, ez számomra teljesen logikusnak tűnnek, de mégis van még időnk a módosítók benyújtására. Október 10-én lesz a szavazás A befogadhatóság pr- problémája tűnik a legnehezebb, legkeményebb diónak. Az Európai rész, Bizottság részéről Giulio Volpi van jelen, nem tudom, szeretne valamit mondani ebben a témában. Igen, köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők. Én is örömmel hallgattam a raportőr bevezetőjét. az energiapolitika, az éghajlat és energiaunió politika egyik sarokköve, amelynek más szakpolitikai céljainkhoz igazodnia kell, és a bizottság javaslata pontosan ezt a célt szolgálja. Szeretnénk, ha megújuló energiaforrások terén Európa vezető szerepet játszanak. Nagyon költséghatékonyak a technikáink, a technológia már ezen a téren. Konkrét, egyes konkrét módosítók kapcsán vannak kérdőjelek, illetve hogy a célokat hogyan kívánja elérni a előadó. A költség hatékony 27 százalékos célkitűzéshez. Biomassa bevonása is szükségesnek tűnik. A vélemény tervezet a bioenergiát, mint hogyha túlságosan büntetné. Nem tudom, hogy milyen más költséghatékony módját látják lehetségesnek annak, hogy ezt a célkitűzést elérjük. Felmerül a régi kérdés is, az első generációs, hagyományos, növényi alapú bioüzemanyagok jövőjét hogyan képzeljük el, illetve a közlekedési ágazat dekarbonizációja. Elemzéseinkben többször jeleztük, hogy a hagyományos bioüzemanyagok csak átmeneti szerepet játszhatnak a ami át nem állunk, hogy meg nem találjuk a fejlettebb bioüzemanyagokat, amelyre átállhat a közlekedési ágazat, közúti fuvarozás főként. Alapvetően az innovációt próbáljuk pragmatikus módon elősegíteni. Az ILOC irányelvre próbálunk építeni. A bizottság, illetve a tanács, illetve a parlament is elismeri azt, hogy az első generációs hagyományos bioüzemanyagok helyét át kell, hogy vegyék a fejlettebb bioüzemanyagok, ahol nagyobb a szindioxid kibocsátás, eh, megtakarítás, illetve a nitrogénoxidok kibocsátása is csökken. Ezért azt javasoljuk, hogy az első generációs eh, bioüzemanyagokat a 2008 előtti szintre csökkentsük, és a modelljeink azt mutatják, hogy az ILOC hatást így csökkenthetnénk. a számunkra az, hogy önkéntessé tenni kötelező helyett az előadó azt, hogy a fejlett bioüzemanyagokat bevezessék, hogy ezt önkéntesé tesszük, akkor nem lesz a befektetők számára kiszámítható ez a piac, és így kevésbé várható nagymértékű beruházói tevékenység. A modelljeink azt mutatják, hogy a 3,8-re csökkentve a hagyományos bioüzemanyagok részesedését az ágyok faktorokat csökkentjük. Uh, we don't see appropriate because there is a lot of, still a lot of uncertainty. Nagyon sok a bizonytalanság még ezügyben. A look uh, faktor kiszámíthatósága igencsak korlátozott. Úgy érezzük, hogy a hagyományos bioüzemanyagokra egy plafonértéket kellene bevezetni. És végezetül, de nem utolsó sorban úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottság a bioenergia fenntarthatósági keretet erősíti. Fontos a szerepe a bioenergiának, de vannak persze kockázatok is ez ügyben. A bizottság azt javasolja, hogy a biomassa is tartozzon ide és további kritériumokat is javaslunk az erdészeti biomassa témájában. A szociális kritérium megerősítése is fontosnak tűnik. A szociális kérdések fontosak, de ezeket inkább hiszen a környezetbarát energia csomagnak a kormányzási szempontok is a részét képezik. A szociális hatás vizsgálása, vizsgálata a nemzeti kormányok felelőssége. Köszönöm szépen. Marcellézi úr szeretne hozzászólni. Igen, néhány gondolatot röviden, mert a kollégákkal minden bizonya, majd még részletesebben is meg fogjuk vitatni mindezt annak érdekében, hogy a bizottságon belül kialakuljon egy közös álláspont. A néppárti kollégának azt szeretném mondani, hogy a 27%-os célkitűzés nem eléggé ambiciózus, főként akkor, hogyha a COP21 történetét figyelembe vesszük, és hogy Párizsba úgy mentünk el, hogy az Európai Unió tovább szeretné javítani a párizsi megállapodást, éppen ezért a 27 százalékos célkitűzés az még a párizsi előtti szintet mutatja, tehát alapvetően ez nem felel meg a céljainknak, úgyhogy szerintünk a 45 százalékos célkitűzés felelne meg ennek. Másodszorban pedig az is világosan látszik, hogy vannak olyan jelentések, amelyek a bioüzemanyagok alkalmazásának hatását mutatják szociális, gazdasági és környezetvédelmi szempontból a harmadik világ országaiban. Éppen ezért nem szeretnénk ezt támogatni, nem akarjuk, hogy a az élelmiszeripar, illetve az állati takarmányozásra termesztett növényekkel ez versenyre kelljen a földhasználat tekintetében. 2030-ra szerintem sokkal tovább juthatunk, és éppen ezért a már megkezdettekre építve ambiciózusabban kell meghatároznunk céljainkat, tehát fenntartható fejlesztési célok, koherencia, párizsi megállapodás, ezek kell, hogy a szemünk előtt lebegjenek. És végül pedig a szociális kritériumokra is felhívnám a figyelmet, mert világosan látjuk azt, hogy a szegény országok van nem valósulnak meg azok a szociális kritériumok, amelyeket mi látni szeretnénk. Gyakran van így, és sajnos egyre komolyabb a helyzet, például azzal kapcsolatban, hogy a földeket megkaparintják maguknak a nagy vállalatok, például a bioüzemanyag termesztésre. Éppen ezért fontos az, hogy ebben a témában aktívak legyünk, és szerintem az Európai Parlament fejlesztési szakbizottsága lehető legjobb helyszín erre. Szociálisan, gazdaságilag és környezetvédelmi szempontból is koherensnek kell lennünk. Mindennek van ára, de hogyha semmit sem teszünk, vagy túl keveset teszünk most, az azt jelenti, hogy majd 5-10 vagy 15 év múlva fizetjük meg ennek az árát. Szerintem jobb, hogyha most egy picit kevesebbet fizetünk most, de a, illetve hogy többet fizetünk most, de a jövő generációinak így tudjuk megőrizni a megfelelő feltételeket, legyünk realisták, és a realizmus az diktálja, hogy ne egy Párizsi, Párizs előtti szinthez ragaszkodjunk. Köszönöm szépen! Már elmondtam, hogy a módosítások beterjesztésének határideje mikor lesz, úgyhogy mehetünk is tovább. A 13-as napi rendi pont. For how long? Úgy tűnik, hogy várnunk kell. Egy kicsit várnunk kell, mert nincsenek itt a következő napi rendi ponthoz a felszólalóink. Úgyhogy mondjuk egy fél órás szünetet tartunk most. Akkor legyen így, 5 órakor folytatjuk a munkát. I guess uh, we can start. Uh, my It's about five o'clock. 5 óra van. Kedves kollégák, az utolsó napi rendi pontunk ma az eredményes adóztatás külügyi stratégiáról szóló bizottsági közlemény nyomon követése és ismételten azt a tervezetet veszem alapul, amit a titkárság adott nekem ide bevezetésként. Az Európai Bizottság 2016. januárjában hazta, hagyta jóvá ezt a stratégiát, megvizsgálták az EU jó irányítási kritériumait, megvizsgálták azt, hogy milyen fajta együttműködések vannak a harmadik országok között adóztatás szempontjából, és egy eh, megpróbálták megerősíteni az EU alapok, illetve az adóztatás közötti kapcsolatot. A fő ö, eh, célja a 2005-ös Abisababa konferenciának az volt, hogy a közfinanszírozásnak kell lennie annak, amelyel a szegénységet le lehet küzdeni, és meg lehet valósítani a fenntartható fejlődést és figyelembe vették a stratégia kapcsán azt is, hogy milyen károsításai vannak az illegális finanszírozásnak átláthatóságot tettek volna elérni. Az Európai Parlament számos kérdésben foglalkozta az előtt évakörrel 2015 során, és különösképpen abban az állásfoglalásban foglalkoztunk ezzel, amely a DEVE jelentés alapját is képezte az ez az adókerülésről, adócsalással foglalkozott a fejlődő országokban. Közvetlen támogatást is adunk a földországnak arra, hogy megváltoztassák a közfinanszírozást. A szabadságunkat az érdekli, hogy ezt a közleményt hogyan sikerült végrehajtani, mivel ezt már 2016 végén jobban hagyták, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi van a Collect More Spend Less megközelítéssel a felődő országokban. Először is szeretném megadni a szót a két vendégünknek, utána pedig a DEFCO képviselő fogja megkapni majd a szót. Bujját úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen ezt a bevezetést, és mindenkinek jó kívánok. A DJ Tax úttól elkezdtem, és nagyon sokat teszünk az adóztatás területén. Az EU globális szinten él lovas, szerepet tölt be az adókerülés ellen. Nagy előlépés sikerült elérnünk az elmúlt években, főként a, a profit áthelyezés, a BEPS tekintetében, és sikerült az átláthatóságot is növelni. A biztosunk az átláthatósági forradalomról beszél ebben a tekintetben. Ebben a kontextusban a külügyi stratégiai közlemény, amelyet 2016. januárjában fogadtak el, az igazából része egy szélesebb körű csalás, adócsalás ellenes csomagnak. A külső stratégiai közlemény főként a harmadik országok aspektusaira koncentrál. Négy nyomonkövetési elemet tartalmaz. Az első, ez a az jó adózatási kritérium frissítése, a második az az, hogy segítsünk a fejlődő országoknak abban, hogy elérjék ezeket a kritériumokat, a harmadik az az, hogy eh, egy közös EU eljárás legyen arra, hogy fel lehessen mérni, eh, meg lehessen vizsgálni azt, hogy melyik harmadik országok nem együttműködőek adózatási szempontból. A negyedik pedig az az, hogy az EU alapok, az EU támogatás és a kritériumok között, a jó adóztatási kritériumok között kell egy kapcsolatot létrehozni. Most a négy elemet külön megvizsgálom, hogy egy áttekintést adjak önöknek arról, hogy mit is tettünk 2016. januárja óta. Ezt úgy teszem, hogy az egész adókerülés ellenes csomag már elfogadásra került 2016-ban, a tanács fogadta ezt el irányelvek által, vagy ajánlásokat fogalmaztak meg. Az első pont, ez a mm, adóztatási kritériumokra vonatkozik. Egyértelmű a célkötűzés, ez az, hogy koordinált EU megközelítés legyen mind a 27 tagállam között, 28 tagállam között, és hogy frissíteni lehessen a 2008-ban megfogalmazott kritériumokat, és figyelembe kell venni a legutóbbi adófejleményeket is nemzetközi szinten. Különösképpen azt a tényt, hogy az elmúlt években áttértünk az információ cseréről az automatikus információ cserére, és azt a tényt is figyelembe kell venni, hogy négy évvel, az elmúlt négy évben a nemzetközi szinten foglalkoztunk a BEPS-szel. Milyen eredményeket tudunk felmutatni ebben a tekintetben tehát? Először is a frissített kritériumokat az ECOFIN ülésen elfogadták 2016-ban és most már ebben benne vannak az automatikus információcserék is, és a BEPS is. Főként a BEPS minimum standardok vannak ebben benne. A második eredmény az az, hogy folyamatosan áttekintjük az adóztatási stratégiai záradékot, amit megkötöttünk a, e, a harmadik tagállamokkal. Tehát már frissítjük ezt is, a adóztatási tanácsi csoport is foglalkozik ezzel, és valószínűleg az év végéig ezt véglegesítik. Persze ez függ a tanács döntéshozatali folyamatától, és tehát ez az első pont, a második, segítséget nyújtani a harmadik országnak abban, hogy ezeket a kritériumokat elérjék. Itt két elem van, az egyik a nyomonkövetés, nyomon követni azt a folyamatot, amit a DEFCO hozott létre, ez a Collect More, Spend Better megközelítés. A kollégám majd elmagyarázza a későbbiekben, hogy mit is jelent ez. A másik pedig, ez egy olyan javaslat, amit a bizottság közleményében is megfogalmaztak. Megpróbálják elkerülni a negatív dominó hatást a tagállamok adóztatási politikájában, amely kihathat a harmadik országokra. Tehát itt a különböző országok adó sérülékenységéről van szó. Úgy vélem, hogy ebben az aspektusban és a dominóhatás tekintetében fontos tudni azt, hogy EU szinten, ami az EU-t illeti, az Európai Bizottság hatástanulmánya már magában foglalja azt figyelembe vegyük azt, hogy egy adott javaslatnak milyen hatása van a fejlődő országokra. Ez nem közvetlenül kötődik a fejlődő országokhoz, de ez már benne van a hatástanulmányokra vonatkozó eljárásban. A második dolog, amiről szeretném önöket tájékoztatni, az az, hogy sokat beszéltünk ezekről az átgyűrűző hatásokról, hogy az adó nemzeti adópolitikák hogyan hatnak ki a fejlődő országokra. Beszéltünk például a jó adóztatási platform kapcsán is, ez egy olyan szakértői csoport, amelyet 2013-ban hoztak létre, ebben különböző tagállamok, NGO képviselői vesznek részt, és adóügyi szakértők is részt vesznek ebben. Azt illetőleg, hogy az, ez az ágyűrűző hatás milyen mértékű, erről 2016. júniusában beszéltünk először, és a második találkozón, a platform második találkozóján, amely 2011. júniusában volt, ezeken a találkozókon beszéltünk ezekről a kérdésekről, és a bizottság egy vitanyagot tett le az asztalra, amelyben egyfajta eszköztár volt található a tagállamok számára, amelyeket meg kell vizsgálniuk akkor, amikor fejlődő országokkal tárgyalnak adóztatási kérdésekről, meg kell vizsgálniuk azt, hogy mit is, mit is kell megvizsgálniuk. Ez a dokumentum elérhető a platform weboldalán, ez nyilvános, és persze örömmel megadom az elérhetőséget önöknek lesznek további viták is erről a kérdésről a platformon belül. A harmadik elem, a harmadik pont a külső stratégiai, külügyi stratégiai közleménnyel kapcsolatban. Ez a harmadik országokra vonatkozik. A kollégám majd beszél ennek a folyamatáról. Összegezve azt mondhatom, hogy ez egy a megfelelő adóztatási platform megközelítését követi. Maga az eljárás, amit a kommunikációban javasoltak, és semmiről a tanács döntött 2016-ban, egy három lépcsős megközelítést alkalmaz. Az első lépcső az az, hogy, meg, hogy azonosítani kell a különböző joghatóságokat, ezt megtettük 2016. szeptember és decemberek között. A második lépés az az, hogy fel kell mérni ezeket a joghatóságokat. Ez megtörténik, ez 2017. januárjától egészen most őszig történik. A harmadik lépésben, ez a végső lépés, előkészülünk és elfogadjuk a listát, listát azon országokról, amelyek nem működnek e, együtt. Ezt el fogjuk fogadni ezt a listát az év végéig. Tehát jelenleg a párbeszéd folyik az EU és a harmadik országok között. Amikor az EU-ról beszélek, akkor tudniuk kell azt, hogy ez egy olyan folyamat, amelyet a tanács irányít, persze a bizottság és részt vesz ebben, és a tagállamok is, a szakértőik. Francesco, a kollégám és beszél majd ezekről, és megválaszolja az erre vonatkozó kérdéseket. Ezen folyamat tekintetében szeretném elmondani azt, hogy ezen listázási folyamat mellett különböző védelmi intézkedésekről is szó esett, és ezeket el is fogjuk majd fogadni, am akkor, amikor a listát is elfogadjuk. Ez volt a harmadik pont, ez a listázó folyamat. Az utolsó pont pedig az az, hogy megerősítsük a kapcsolatot az EU alapok, illetve a megfelelő adóztatás között. Erről beszélünk a külügyi stratégiai közleményben is, Szeretnénk a költségvetési rendeletet közelíteni a megerősített adóztatási kritériumokhoz. A cél az az, hogy az EU alapok, amelyeket, amikor ezeket alkalmazzák, akkor ezek ne kerüljenek olyan területekre, amelyek nem felelnek meg az EU megfelelő adóztatási elveinek, vagy ott, ahol agresszív adóztatási terveket rendszereket alkalmaznak. Tehát nem szabad, hogy ezeket az adókerülésre használják fel, ez egyértelmű ez a célkitűzés. Ezt két különböző szinten követjük nyomon, szabályozói szinten, és nemzetközi pénzügyi intézmények által. Szabályozói szinten négy bizottsági függőben lévő jogotási javaslat van, amit 2016. szeptemberében terjesztettünk elő, a, a költségvetés rendelet, az FC, a, az ELM, a külső kölcsönzési mandátum, illetve az EFSD. A folynak még a tárgyalások a parlamentben és a tanácsban is. Remélhetőleg ezek hamarosan lezárulnak, de ugyanazokat a megoldásokat fogjuk elfogadni minden négy eszköz esetében. Ami a tartalmat illeti, alapvetően az EU, OECD által listázott országokban bizonyos gyakorlatokat megtiltanak, A második elem az az, hogy van egy olyan követelmény, hogy azok a projektek, amelyeket EU pénzből finanszíroznak, azoknak meg kell felelniük az EU és nem vezetközi adóstandardoknak. Az adókerülés tiltása szempontjából. Tehát most már a káros adótechnikákra, a BEPS-re és kitérünk mindezek során. Tárgyaltunk a nemzetközi finanszírozási pénzügyi intézményekkel, a Európai Beruházási Banka is többek között. A következő lépés az lesz majd, hogy véglegesítjük az Európai Parlament és a Tanács tegyelásait az év végére, ugyanis eh, a költségvetési rendelet eh, erre kötelez. Utána pedig eh, a nemzetközi pénzügyi intézetek elfogadják a saját politikáikat, amelyekben tükrözik ezeket a kritériumokat. Végezetül láthatják azt, hogy nagyon aktívan nyomon követjük a külügyi stratégiai közlemény négy elemét, tartjuk az ütemtervet, lesznek még további lépések is ebben az évben, például a lista elfogadása, vagy az EU alapokra vonatkozó jogszabály véglegesítése. Üdvözöljük az Európai Parlament támogatását ebben a tekintetben, és most a DEFCO kollega, illetve a TAXUD kollega fogja megválaszolni a specifikus kérdéseiket. Köszönjük szépen! Kollégájának adom át a szót. Okay. Thank you. Uh, good afternoon, everyone. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Megpróbálom én is rövidre fogni, tényleg csak egy rövid áttekintést adni arról, hogy mit is teszünk jelenleg az említett EU listák ügyében. Ahogy elhangzott, az ilyen listák készítése a tavalyi külső stratégia egyik központi eleme volt. A tavaly májusban elfogadta a tanács a bizottság javaslatát. A harmadik országok listáinak készítésére vonatkozó kritériumokat, kritériumokat eh, sikerült elfogadni még tavalyi vég előtt. Most pedig az átvilágítási szakaszban vagyunk, jelenleg is gőzerővel folyik a munka, együttműködve az érintett joghatóságokkal, országokkal. Jól halad a munka, és biztosak vagyunk benne, hogy eh, meghozza majd ez a munka a gyümölcsöt, és a tanács az év vége előtt eh, le tudja majd tenni az EU-s eh, pénzügyminiszterek asztalára a kívánt listákat. Januárban küldtük ki az érintett országoknak a leveleket, azokat, amelyeket átvilágítás gorcső alá vettünk. Az első válaszokat meg is kaptuk az érintett országoktól. A megkeresettek többsége érdemben reagált. Ezt követően egy kérdőívet küldtünk, részletes kérdőívet minden érintett országnak, további információt kérve arra vonatkozóan, hogy adózási szempontból mit éreztünk problémásnak, és a milyen számviteli, könyviteli szempontokat éreztek problémásnak a tagállamok. További információkat gyűjtünk jelenleg, és remélhetőleg szeptemberre technikai szinten tudjuk véglegesíteni az elemzést. A szükséges eljárási lépéseket követve a várakozásaink szerint az ECOFIN december végére elfogadja ezt, és ezeket a listákat illetve ezekre az országokra vonatkozóan esetleges válaszlépések lehetőségeit is kidolgozzuk. Ennyit szeretem volna tényleg csak címes szavakban elmondani, most pedig szívesen reagálok a továbbiak kérdésekre. Most pedig Brajárd asszony a DEFCO-tól parancsoljon. Parancsoljon, hölgyem, a szó. Köszönöm szépen. A DEFCO részéről Annyit mondhatok, hogy mi elsősorban a fejlődő országok kapcsán próbáltuk a korábbi megközelítésünket is alkalmazni. Collect more, spend better, angolul így hangzik ez a megközelítés. Tehát több adót szedjünk be, és azt jobban veszett pénzeket jobban költs kell. Ez region, nemzeti, regionális és nemzetközi szinten is megpróbáljuk természetesen alkalmazni. Globális partnerségi szinten volt egy kezdeményezés, Adiszabebai csúcson indították el ezt a folyamatot. Több mint 40 ország vesz már ebben részt, főként fejlődő országok. A titkárságot természetesen segítjük ebben, hogy ezt a kezdeményezést sikerüljön átültetni a gyakorlatba. Az adóügyi ö, együttműködési platformot is érdemes eh, meg említeni, a G20-ak szintjéről indult ez. Ez a kezdeményezés az IMF, az ENSZ, az OECD és az EU a négy kulcs eh, részevője ennek. Ezen kívül Az ENSZ-nek van egy adóügyi bizottsága, testülete. Az Addis csúcson itt egy újabb kezdeményezést is tettek, amelyet természetesen mi is támogatunk, és persze a különböző OECD kezdeményezések mellett is kiállunk, főként a fejlődő országok nagyobb mértékű bevonása a BEPS folyamatba, amelyről az imént beszélt a kollega, a, a BC Erosion és Profit Shifting témájában is, ugyanis az OECD igen komoly munkát végez. Az Európai Unió, a Világbank és az OECD közös programot is indított, amelynek keretében a közelmúltban sikerült egy tanulmányt is végezni a transferek ügyében, az OECD egyéb kezdeményezései között meg kell említeni a statisztikák összehasonlíthatóságára e, irányuló kezdeményezést, főként a fejlődő országokra vonatkozik ez, illetve globális szinten a valuta alappal együtt dolgozunk szakmai segítségnyújtást biztosítunk az adóigazgatások és a fiskális politika szervei számára. Három kezdeményezésről is beszámoltak. Az Afrika Trust Fund, amelyről már több szót is ejtettünk, tehát ez a Trust Fund, ez az alap pontosan ezt szolgálja. Van egy másik, amely eh, a nemzeti, illetve a természetes erőforrásokra vonatkozik. A TADAT, az az adó adminisztrációs vagy adóigazgatási adagyűjtésre, a diagnosztikára vonatkozó kezdeményezés, amely az adóigazgatásokat segíti itt is a nemzetközi valuta alappal működünk együtt. Fortement engagé euh, sur euh, l'initiative ITI, euh, donc la transparence des revenus en lien avec les ressources naturelles. A jövedelmekre vonatkozó átláthatósági kezdeményezés, ez olyasmi, amit már régóta támogatunk, az ITI-t, és ez is természetesen jól illeszkedik ezen kezdeményezések sorába. Ez tehát az első szint. A második szint a regionális segítségnyújtás, technikai szakmai segítségnyújtás, a regionális szakértelem kidolgozása. Ez főként az ERTAK keretében működik, a Nemzetközi Valuta Alap szakértőnek bevonásával, az eseti adóügyi szakmai segítségnyújtást jelenti ez. Általában az adóügy, illetve e, a közpénzekre vonatkozó e, témákat e, fedélyez le. a magánpénzek, illetve az állami pénzek mobilizáció, a, a TAF, az Afrikai Adóadminisztrációs Fórum keretében például a németek együttműködésével finanszírozzuk, illetve társfinanszírozzuk az afrikai adó szervek képzését és együttműködését. Ez tehát a regionális szint, és az utolsó szint, ez a nemzeti szint, ez nyilván roppant fontos, hiszen itt egyszerre van jelen az egyes projektek támogatása, a szakértői segítség nyújtás mellett persze természetesen költségvetési támogatásról is beszélhetünk. 90 országban vagyunk így jelen. Ennek a, a támogathatósági kritériumok igen szigorúak, a makro gazdasági, illetve költségvetési kritériumokhoz szigorúan kötjük ezeket illetve az államháztartásra vonatkozó kritériumokat is figyelembe vesszük. Ezek tehát azok az adóügyi párbeszédek, amelyek eh, eh, a költségvetési támogatáshoz kapcsolódnak. E mellett szisztematikusan eh, nyújtunk szakmai támogatást, ezek az úgynevezett kísérő intézkedések, ezek alapvetően szakértőket jelentenek, akik ezeket a projekteket figyelemmel kísérik, és az esetleges igények mentén ezek mértékében nyújtanak segítséget, emellett finanszírozzuk, amennyiben szükség van erre, mindazokat az eszközöket, diagnosztikai eszközöket a PIFA keretében, itt az államháztartási eszközökre, illetve olyan adatgyűjtési eszközökre, TADAT keretében, ami az adóigazgatási adatgyűjtési együttműködést segíti. a költségvetési segítségnyújtásra vonatkozó főbirányvonalak átdolgozása a záró stádiumban van, és ezeket remélhetőleg a harmadik trimestertől tudjuk majd alkalmazni. Annak érdekében, hogy szisztematikusan elemezzük ez alapján tudjuk tehát elemezni az igényeket a partnerországokban, hogy milyen diagnosztikai igények vannak, illetve hogy milyen e, eszközökkel tudjuk meghatározni azokat a prioritásokat, amelyek mentén párbeszédet tudunk folytatni a partnerországokkal. Köszönöm szépen, Brájár asszony. Most kezdődik a vita kérdéseket lehet feltenni, esetleg megjegyzéseket tenni. Az a jelentéstevő fogja feltenni az első kérdést, aki az adóelkerülés adócsalás témakörében kidolgozott már sok jelentést. Köszönjük szépen ezt a gyümölcsöző együttműködést, párbeszédet, ez egy nagyon fontos téma. Azzal kezdeném, hogy eltelt már egy kis idő, a együnkbe többet, osszuk szét jobban kezdeményezés óta. Lenne néhány konkrét kérdésem. Az első. Ön beszélt arról, hogy a mi adópolitikánknak milyen hatása van a harmadik világban az adópolitikákra, nagyon jó példa ilyen szempontból a holland példa, és kértük is már egy állásfoglalásunkban azt, hogy ez a fajta elemzés, tehát egy ilyen elemzésre európai szinten szükség lenne, hogy az európai adópolitikának milyen hatása van más országokra, és jó lenne a többi tagállamot is rábírni arra, hogy folytassák, illetve kövessék a holland példát. Egy másik fontos gondolat, arra vonatkozik, hogy hogyan lehet elkerülni azt, hogy a kereskedelmi megállapodások igazságtalan helyzetet idézzenek elő. Egy másik fontos gondolat az hogy vajon a bizottság tesz-e valamit annak érdekében, hogy az ilyen negatív hatással bíró kereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatban tegyenek valamit a tagállamok. Egy másik kérdés arra vonatkozik, illetve egy másik kérésünk a parlament részéről arra vonatkozott, hogy támogassuk az ENSZ adóügyi bizottságának az átalakulását egy kormányközi szervezetté, mert ezen keresztül a harmadik világbeli fejlődő országok is részt vehetnének egyenlő eséllyel a világadó ügyeinek megtárgyalásában. És ezen keresztül egy olyan reform folyamat jöhetne létre, amelyben mindenki részt tud venni. Ami a lista kritériumait illeti, vannak olyan aggályok, amelyek arra vonatkoznak, hogy ezekben az országokban nagyon sokszor hiányzik a kapacitás és a források, illetve a kompetenciák is arra vonatkozólag, hogy megvalósítsák azokat az egyébként igen komplikált standard követelményeket, amelyeket például a BEPS folyamaton belül az OECD meghatározott. A az Európai Bizottság vajon figyelembe veszi-e ezeknek a, tagáll- ezeknek a fejlődő országoknak a nehézségeit, amelyekben gyakran még ma sincsenek meg azok a kapacitások, amelyek ezt lehetővé tennék. Ugyanez a kérdés vonatkozik az automatikus információcserére is, amelyre ön utalt a beszéde első részében, ugyanis ez a kölcsönösségen alapszik. De bizonyos tagállamok, bizonyos fejlődő államoknak ez lehetetlenül nehéz feladat, mert egyszerűen nincsenek meg azok a kompetenciák, illetve emberi erőforrások sem, amelyek lehetővé tennék, hogy ezt azonnal bevezessék. És így tulajdonképpen kimaradnak ebből a folyamatból. Itt jó lenne, hogyha egy átmeneti időszakot lehetne megvalósítani, az ő számukra. És aztán teljes mértékben részt vehetnének az automatikus információ cserében. Nagyon jó hír az, hogy a technikai segítségnyújtás javul a fejlődő országok számára. Vajon százalékos arányban hogyan lehet meghatározni azt, hogy mennyi megy technikai segítségnyújtásra. 2011-ben ez kevesebb, mint 1% volt. És egy utolsó kérdés, remélem nem felejtek ki semmit, az utolsó kérdésem arra vonatkozik, hogy az Addiszi kezdeményezés vajon a bizottság támogatását élvezi-e vagy sem. Ha igen, akkor mit tesz a bizottság konkrétan jelenleg, és milyen fajta támogatást vagy pénzügyi támogatást kap ez a kezdeményezés a bizottság részéről. És aztán a legislegutolsó kérdés, még a nyár beállta előtt elfogadtunk egy nagyon fontos eszközt az ország specifikus jelentésekkel kapcsolatban. Én mindig is úgy gondoltam, hogy nagyon fontos az ilyenfajta információk nyilvánosságra hozása az Európán kívüli államok szempontjából is, mert ezeknek az országoknak egyszerűen nincs meg az a politikai ereje, amelynek révén megkaphatják ezeket az információkat a, a nagy multinacionális cégektől. Most, hogy létezik már ez az eszköz, megtehetnénk azt, hogy ez az európai határokon túlmenően is működőképessé válhasson. Remélem, hogy ezt az Európai Bizottság is támogatja, illetve mit tesz konkrétan ennek a megvalósulása érdekében. Köszönöm szépen, következő Maria Holbort. Köszönöm szépen elnézést, hogyha egy kicsit elkéstem, de a bizottsági ülések mindig párhuzamosan zajlanak, és néha kicsit eh, bajba kerülünk emiatt. Két eh, kérdésem van, amelyet még nem tettek eddig fel. Az első, a fejlesztési szakbizottságban mindig is foglalkozunk az Európai Bizottság új stratégiájával, amelyen hatékonyan kívánnak adóztatni. A feladatunk az az, hogy megvizsgáljuk azt, hogy az Európai Unió a politikai koherenciát hogyan valósítja meg a gyakorlatban. Az adóbevételek nagyon fontos elemet képeznek a fejlesztés finanszírozásában. Ezért lenne két kérdésem. Először is, Az Európai Felható Fejlesztési Alapot létrehozták nemrégiben, és ezért nagyon fontos az, hogy az együttműködés megfelelő legyen az európai intézmények részéről az úgynevezett nem együttműködő tagállamokkal is. Itt nagyon erős szabályaink vannak, nem szabad európai pénzeket ilyen helyeken befektetni, olyan helyeken tehát, ahol az európai és a nemzetközi adóstandardokat nem teljesítik. Most azonban egyre inkább azt halljuk, hogy vannak olyan fejlesztési pénzügyi intézetek, de akár az Európai Beruházási Bank is, amelyek bizonyos támogatásokat olyan közvetítőkön keresztül hajtanak amelyek adóparadicsomokban működnek, tehát megkerülik így az előírást. Tehát milyen fajta um, előírások vonatkoznak ezekre a közvetítőkre, amelyek az adóparadicsomokban működnek? Milyen fajta segítséget kíván nyújtani az Európai Bizottság a fejlődő országoknak, amelyek maguk is adóparadicsomok, annak érdekében, hogy fel tudjanak hagyni ezzel az üzleti modellel. Szerintem tényleg erről beszélnünk kell, és egyértelmű eszközökre van itt szükségünk. Még egy kérdés a politikai koherencia szempontjából. A hatékony adózásról szóló külügyi stratégiai kapcsán az Európai Bizottság beszél a bilaterális adó megállapodásokról, mert ezek néha hátrányosak a felülő országok számára. A bizottság mit kíván tenni azért, hogy ezt a követelést valóban meg lehessen valósítani. Van-e időbeli terv erre? Nem igazán látom azt, hogy a tagállamokat hogyan lehet rávenni arra, hogy a saját érdekükben a felüldő országok beli partnerségtől elálljanak, és másképp álljanak ehhez. Ez lenne a kérdésem. Okay, thank you. And next, next speaker is... Köszönöm szépen. Celler úr a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. A kérdésem is hasonló irányba halad, mint az előttem szóló. Hojbuch asszony is elmondtam. Az afrikai partnerek, főként az EU-AKC körben gyakran beszélnek arról, hogy miért látjuk mi más szemében a szálkát, viszont a gerendát a salátunkban nem látjuk meg. Pontosan arról van szó, hogy a nagy koncernek Európában Afrika erőforrásait kihasználják, és elfelejtik megfizetni ezt a afrikai országoknak. Nincsen átláthatóság tett az adózás szempontjából. A bizottság most megpróbálja mindezt megadóztatni, vagy legalábbis szabályok alá helyezni ezt, de ezt ön is elmondta gyakran, hogy főként a tagállamok itt a motorjai mindennek, és tudjuk azt is, hogy az adózás tagállami kompetencia, és nem igazán szeretnék a tagállamok, hogyha Európában több kompetencia lenne ezen a területen. Az Európai Parlamentben létezik a, az adózási szabizottság, illetve a Panama szabizottság is, amely már többször is megkáltozsa szabítsa a tevékenységét, mert főként a tagállami képviselők nem éreztek kedvet ahhoz, hogy megválaszolják a kérdéseinket és támogassák így a munkánkat. Az Európai Unió tagállamaiból is be lehet gyűjteni a példákat egy olyan ország, ahol 2008-ban pénzügyi válság volt, viszont most nem kíván megfelelni az Európai Bizottság követelésének, hogy hajtsa be egy nagy cégtől a több milliárdra rugó adót, hogyha nem hajlandóak itt megfelelően az adózással bánni, akkor nem igazán tudunk az afrikai partnereink számára megfelelő példával előjárni. Az USA, mint az egyik legnagyobb gazdasági világhatalom, ugyancsak visszavonulnak um, ezen területről, tehát egyre nehezebb ebben a körben működni, fellépni. Az adókerülés az afrikai országokban egyre lényegesebb, sokkal nagyobb ez az összeg, mint amit fejlesztés címén kapnak, tehát úgy gondolom, hogy mindenképpen óriási feladat áll előttünk, a bizottság és a parlament talán együttesen tehetne valamit az átláthatóság érdekében, és a tagállamokat rá kell bírni arra, hogy tegyék meg azt, amire kötelezték magukat, vagyis nagyobb átláthatóságot, nagyobb szolidaritást kell tanúsítaniuk, főként a nagy koncernekkel szemben. Másrésztről a Földország gazdaságának 90%-a informális vagy árnyék gazdaság, tehát itt egy igazi gazdaságot kellene inkább kifejleszteni, és sok adót nem lehet behajtani itt. Ami a, az ország feladat illeti itt, ezt látni kell, mindenképpen az külföldi cégek értékteremtésére kell koncentrálni. Meg kell teremteni a feltételeit ezen van annak, hogy valóban az emberek boldogulni tudjanak. Okay, thank you. Köszönöm szépen. Mások hozzá kívánnak-e szólni? Nem? Akkor, vagy mégis? Mária folytathatja. Um, maybe to, uh, sorry, we have translation. Uh, vielleicht kann ich noch uh, eine... Lehet, hogy uh, egy kérdést talán még felvetnék, mert csak azért is, mert beszéltem a politikai koherenciáról. A, a közleményben a bizottság mindig is rámutatott arra, hogy kereskedelmi megállapodásokra van szüksége, az Európai Parlamentben is vannak tanulmányok arra, hogy a kereskedelmi megállapodásokban mindig, főként a vegyes megállapodásokban szó van az adókerülésről. Vannak bizonyos fajta zsilipek, amelyek megnyílnak az adókerülés irányába. A bizottság milyen konkrét lépéseket kíván tenni azért, hogy a megállapodásainkban is meg lehessen valósítani az adó átláthatóságra vonatkozó nemzetközi standardokat, hogyan lehet elkerülni a kiskapukat a megállapodásokban, hogyan lehet garantálni a szükséges átláthatóságot. Terveznek-e itt valamit? Okay, maybe Madame Brayard. Hát úrnak van még egy pótkérdése. Ez natürlich die, dass wir Másik dolog az az, hogy feltételezzük azt, hogy ezen államokban néhányan a külföldi cégek segítségével kizsákmányolják az országokat. A saját szememmel láttam ezt Gabunban. 11 ezer dollár a GDP fejenként, ez több, mint Bulgáriában, mégis ez kötélmény alapján az emberek nagy része a szegénységi küszöb alatt él, egyharmaduk a létminimum alatt élnek, azért, mert a bevételek egy család zsebében landolnak, akik már 40 éve rendják az országot nem tartják ezt a pénzt az országban, hanem a vagyonukat az EU tagállamaikban fektetik be. Hogyha ezeket a gyakorlatokat elfogadjuk és támogatjuk, akkor szerintem nem csodálkozhatunk azon, hogyha sokan ezekben az országokban azt mondják, hogy oda megyünk, ahova befektetik a mi vagyonunkat, vagyis Európába. Okay, thank you. Köszönjük. Válaszokat várunk, talán Bejárd asszonytól elsőként. Oui, je vais laisser la parole à Monsieur Bigot, si vous permettez. A kollégámnak adom meg inkább a szót. Köszönöm szépen. Non, juste répondre Egy kicsit inkább arra a kérdésre térnék ki, ami ránk vonatkozik közvetlenül. A UN Tax Committee-re gondolok, adószakértők kérdésében. A mi megközelítésünk abban áll, hogy követjük azt, ami az Addis Abebai konferencián született döntést illeti, vagyis a partnerek támogatják a UN Tax Committee-t, és ezen belül sikerült már támog, konkrét támogatást is adnunk a bizottságok és albizottságok működéséhez tavaly, és a következő évre vonatkozólag ugyanezt meg fogjuk tenni, tehát ezt emellett elköteleztük magunkat, és mindez egyébként egybe is esik azzal, amiről Addis Abebában történt döntés. Nézzük most azt a kérdést, amely a kapacitások megerősítésére vonatkozik a fejlődő országokban. Tökéletesen egyetértünk ezzel a megállapítással. Valóban erre van szükség, a kapacitásokat kell erősíteni, és ahogyan Natali is elmondta, ezt párhuzamosan tesszük a költségvetési támogatásokkal, a trust fund jellegű kezdeményezések mellett a természeti erőforrások vagy ásványkincsek kérdésében, regionális szinten is technikai segítségnyújtásban gondolkodunk, és ennek mind, mind az a célja, hogy ezeket a kezdeményezéseket tartalommal töltsük meg, és olyan adóügyi problémákban nyújtsunk segítséget, amelyek nehéz helyzetbe hozzák a fejlődő országokat. Tehát valóban ebben a dinamikában gondolkodunk mi is. Ami a az automatikus információcserét illeti, teljes mértékben tudatában vagyunk annak, hogy ez mennyire fontos kezdeményezés a fejlődő országok számára, volt ezzel kapcsolatban már egy kezdeményezés, ami most is folyamatban van, néhány afrikai országra vonatkozólag. Jelenleg konkrét pénzzel ezt nem támogatjuk, de a BEPS és fejlesztési kezdeményezésen belül van egy rész, amely kimondottan az automatikus információcsere támogatására vonatkozik, és általában az információcserére. A fejlesztési támogatások arányát tekintve nincsen pontos adatom, ezzel nem tudok szolgálni, de azért nagyon világosan el tudom mondani azt, hogy hazai források mobilizációja és az addiszia adóügyi kezdeményezés egyik legfontosabb célja pont az volt, hogy kollektíve elköteleződjünk amellett, hogy megduplázzuk a fejlődő országoknak szánt forrásokat. Az Európai Bizottság részt vesz ebben, nagyon elkötelezett, és az Adbiszi adóügyi kezdeményezés titkárságával szoros együttműködést folytatunk. Tehát a szerződésben részes felek elkötelezték magukat amellett, hogy megduplázzák a, erre fordított összegeket és ezzel kapcsolatban van egyébként egy költségelemzés is, ami a kotákkal összhangban valósul meg, és azt hiszem, hogy ebben az évben meg is fogjuk jelentetni, illetve megjelenik majd ez a jelentés. Köszönöm szépen, Brájár asszony, nem, nem kíván hozzászólni, Düliár úr. Köszönöm szépen. Köszönöm. Több kérdésre szeretnék választ adni. Ha lehetséges, akkor minden feltett kérdésre megpróbálok majd valamit válaszolni. Kezdjük azzal a kérdéssel, amely a vegyes megállapodások és az európai alapok felhasználását illeti. Nem tudom, hogy ön jelen volt-e akkor, amikor erről beszéltem a bevezetőmben. Ami a vegyes megállapodásokat illeti a harmadik országokkal, valóban van kockázat, vagy van ennek kockázata, és pontosan ezért a bizottság kezdeményezésére a tanács 2008-ban elfogadta azokat a végkövetkeztetéseket, amelyekben azt kéri, hogy legyen egy külön záradék a költségvetési fegyelemre vonatkozólag, és ezt szisztematikusan beépítsék a harmadik országokkal megkötött megállapodásokba. Nos, hát ebben gyakorlatilag csak annyi szerepel, hogy a partner országtól azt kérjük, hogy a jó adóügyi kormányzási feltételeket tartsa be. Vagyis nem szabad, hogy kártékony adópolitikát folytasson, vagy káros adópolitikát folytasson, és ezt mi is egyébként betartjuk, és a másik oldalon kérjük azt is, hogy olyan adópolitikát folytassanak, amelyek a nemzetközi információ cserénre vonatkozó sztenderdeknek megfelel. Tehát ezek azok a záradékba foglalt feltételek, amelyek már 2008 óta életben vannak, és jó néhány megállapodásban szerepelnek is. Jelenleg ezt megpróbáljuk napra készé tenni. Az Európai Bizottság egyébként a 2016-os külső stratégiájában is javaslatot tett erre vonatkozólag, vagyis, hogy a vonatkozó záradék feltételeit tegyük napra készé, főként azért, mert nemzetközi szinten is nagyon sok minden változott. Gyakorlatilag a követelményrendszer megváltozott, és ennek megfelelően az év végéig a, az automatikus adatcserére vonatkozó részt is beépítjük ebbe az áradékba. És másodszorban pedig nem csak a káros adópolitika, szerepel majd ebben, hanem egy kötelezettségvállalás az úgynevezett BEPS tekintetében. Ezek új kritériumok, amelyeket beépítettünk a záradékba. Tehát ezek azok a konkrét lépések, amelyeket megtettünk, és ez azt is jelenti, hogy amikor a bizottság majd ezt az új formulát, vagy új záradékot érvényesíti, azután a az új megállapodásokba ezt már be fogjuk tudni építeni. Az európai alapok felhasználása a nem kooperatív jogrendszerekben, volt egy ezzel kapcsolatos kérdés is, mit lehet tenni, milyen szankciókat lehet alkalmazni a pénzügyi közvetítőkkel szemben, illetve hogyan lehet az úgynevezett adóparadicsomokat vagy nem kooperatív adóügyi szempontból nem kooperatív joghatóságokat rábírni arra, hogy felhagyjanak ezzel a gyakorlattal. Most először is az általános megközelítésünket ismertetném. Felhívjuk a figyelmét ezeknek az országoknak a káros gyakorlatra. Ezzel kapcsolatban van egy lista is kollégámmal, még az év vége előtt, tehát 2017 vége előtt egy napra kész lista fog megjelenni, másodszorban pedig nagyon konkrétan kérjük majd az európai alapok felhasználásával kapcsolatos elszámolásokat benyújtani. Az Európai Bizottság azt is javasolta, hogy a pénzügyi rendeletet és néhány más jogi eszközt is megváltoztassunk, amelyek az európai alapok kezelésére vonatkoznak, és ebből a szempontból eszközöljünk változásokat. A jó adóügyi kormányzási feltételeket szeretnénk beépíteni ebbe a rendszerbe, amikor a pénzügyi rendelet is módosulni fog, és életbe is lép, onnantól kezdve a nemzetközi pénzügyi közvetítők nem szabad, hogy olyan joghatóságokkal együttműködjenek, amelyeket nem együttműködő vagy nem kooperatív joghatóságként listázott az EU. Másodszorban biztosítaniuk kell majd azt is, hogy az alapok felhasználásánál ne legyen lehetőség az adóelkerülésre. Ez egyébként márciusban már idén megjelent az Európai Beruházási Bank honlapján is egy kötelezettségvállalás formájában, amelyben megfogalmazza a bank azt, hogy milyen elvárásokat, milyen feltételeket támaszt. Remélem, hogy választ tudtam adni a feltett kérdésekre. A vegyes megállapodások, illetve az európai alapok felhasználásával kapcsolatban. Nézzük most a spillover hatásokat. a fejlődő országokkal kapcsolatban. Ez volt az első kérdés, azt hiszem. Az Európai Bizottság álláspontja figyelembe kell, hogy vegye azt, hogy a nemzeti politikák nemzeti hatáskörben vannak. Tehát valahol ö, limitált azért a mozgásterünk ebből a szempontból és ez főként igaz a kettős adóztatásra vonatkozó megállapodások kapcsán, hiszen ez két állam között jön létre az ilyen típusú megállapodás. Ettől függetlenül, vagy mondhatnánk úgy is, hogy mindezzel együtt az Európai Bizottság és a külső stratégiai kommunikáció arról szól, hogy a tagállamoknak figyelembe kell vennie a fejlődő országok különleges helyzetét, amikor a két ország közötti adó adózásra vonatkozó megállapodásokat megkötik annak érdekében, hogy ne jelentkezzenek negatív hatások az adózás terén az adott fejlődő országra. A az adóügyi jókormányzási platform 2016-ban már beszélt erről, aztán 2017 júniusában volt a második találkozó ebben a formátumban, és akkor az Európai Bizottság egy eszköztárt is papírra vetett, amelynek következtében, vagy amelynek köszönhetően a tagállamok, amikor megállapodásokat kötnek fejlődő országokkal, tehát ezeket figyelembe vehetik, megvizsgálhatják ezeket a szempontokat. Gondolok például az adóügyi vetületeire, a tőke kihelyezésnek, illetve a tőke forrás, vagy tehát a tőkét megadóztatni melyik országban fogják erre vonatkozólag is, illetve az adóügyi megállapodások kapcsán fontos lenne a visszaélés ellenes, meg záradékok beépítése, főként a fejlődő országokkal kapcsolatban, annak érdekében, hogy az adóelkerülés és az adócsalás visszaszorítását lehessen szolgálni. Köszönöm szépen. Esetleg még a kollégám röviden megjegyzéseket tenne. Csak nagyon röviden a fejlődő országokban tapasztalható helyzettel kapcsolatban illetve hogy a kritériumokat mennyire tudják teljesíteni. Nos, ezt alaposan vizsgáljuk, ez egyébként már tükröződik a novemberi következtetésekben is. Van is itt egy kijelentés, mi szerint, vagy teljes mértékben figyelembe vesszük ezt, alapvetően ez is a megközelítésünk. Jó rendben. Köszönöm minden vendégünknek a hozzászólásokat, az elmondottakat, és ezzel tulajdonképpen a mai ülésünk végéhez is érkeztünk. Holnap reggel 9 órakor az INTA bizottsággal közösen tartott meghallgatással folytatjuk. Addig is mindenkinek jó pihenést kívánok, holnap találkozunk a viszontlátásra.